frakciója közö, tudata velünk, hogy a 168-as cikk szerint a Korbett jelentést vissza szeretnék utalni. Erről holnap este fogunk szavazni a korbet jelentés megelőző, a korbet jelentés vitáját megelőzően. A következő napi rendi pontunk ezzel Panayotopoulos, asszony jelentése a